Ce matin, la Jó reggelt kívánok! A mai napon a délelőtt a Költségvezetési Bizottság meg fogja alkotni a büróját, az elnökségét, annak a szabályozásnak megfelelően, amelyik előírja, hogy nőkéből és férfiakból álljon a büró. Ezt megelőzően a pótagoknak a személyiségét kell ellenőriznem, tehát a pótagoknak a nevét meg kell, hogy adják a frakciók. Joe Leinen van, aki Hoffman asszonyt helyettesíti, Gabrielle Pröz, aki Budi asszonyt helyettesíti, Benito Ziolaga, aki Miriáda asszonyt helyettesíti, és Otalár asszony, aki Vana asszonyt helyettesíti. Így tehát a póttagokkal együtt, akiknek a neve az imént elhangzott, úgy gondolom, hogy az határozat képességünk megvan, ami legalább 11 tagot jelent, és ebben az esetben e, a bürónak a tagjait megválaszthatjuk. Január óta a büró az elnökből és az első alelnökből Szárpama úrból állt. A frakcióknak sikerült megállapodásra jutniuk. Au terme duquel ennek értelmében jelöltek a második alelnökségre Gerer úr, harmadik alelnök Müreszan úr, negyedikre Olmájer asszony. Szeretném ö, megkérdezni ö, Geyer urat, hogy valóban jelölte? Igen, Müreszan úr, Olmájer asszony. szükséges-e a titkos szavazás, vagy gondolják-e úgy, hogy kollégáinkat ö, meg tudjuk választani ö, felkiáltással, és semmi, senki nem ellenzi. Tehát akkor kijelentem, hogy második alelnöknek megválasztottuk Verzgiert, harmadik alelnöknek Jureszant, és a negyedik alelnöknek Mónika Olmájert Hölgyeim és uraim, kérem, hogy foglaljanak helyet a büróban. Egy módosításom, amit szeretnék javasolni a napi rendel kapcsolatban, ez pedig arról szól, hogy most a garancia alapot, a külszolgálati garancia alapot kezeljük, de személyes érdekek miatt Olmájer asszony most szeretné ismertetni a jelentését az bizottság, in, szakbizottság ingatlan ügyeivel kapcsolatban, és különösen a Frontex projektet. Um, um, Elnök úr, hétfőn szeretnénk erről dönteni, mert egy véleményt közlünk ezzel kapcsolatban. A kérdés az, hogy hosszabb távon kívánjuk-e bérelni az épületet, mint amennyire szükség van. Tehát van itt egy két éves puffer közben, ami azért pénzügyi plusz terhet jelent ezért úgy gondolom, hogy ezt a megjegyzést meg kéne tennünk, hogy a lehető legkisebbre kéne szorítani ezt a plusz igényt eh, két eh, épület fenntartása ugyanarra a személyzetre, ugyanarra a célra, még egy átmeneti időszakra is, hogy hát nem lehet ezt száz százalékig megállapítani, hogy mennyi legyen, persze, de azért két év plusz béla, bérleti díj fizetés, azért az, az egy kritikus megjegyzés, mindenképpen megérdemel. Vagyis hétfőn döntenénk, ez lenne a kérésem. Tehát ki kíván hozzászólni ehhez a témához, Olmájer asszonynak a jelentéséhez? Senki? Köszönöm szépen, alelnök asszony, és még egyszer gratulálok. Akkor Edje Gárdia Zabált kérem, hogy mutassa be jelentését a külső fellépések garancia alapjával kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Köszönöm. Mint elhangzott, a EBB külső mandátumáról van szó, és mint már elhangzott, megvitattam a többiekkel a módosítókat, amiket előre beszeretnék terjeszteni. A megkapott módosítókra szeretnék reagálni, talán rámutatok arra, hogy hol lehet megállapodni. Öt terület az, amiről beszélnünk kell, az egyik a számokat illetően kell beszélnünk. Itt általános megállapodás van, hogy meg kell emelni a felső határt a külső fellépésekre vonatkozó mandátum kapcsán, de persze a méretet illetően vannak különbségek a szocialisták és a néppárt között. Ezek azok a frakciók, amelyek minden regionális felső határ kapcsán módosítókat terjesztettek elő, de én nagyon bizakodom abban, hogy meg tudunk állapodni végül is. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy én indítványoztam a bizottsági számok módosítását. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy meg kéne emelni a külső fellépésekre szánt összegeket, másrészt pedig azon területeket kéne megerősíteni, ahol az EBB megelőlegezett számos beruházást, ez a keleti szomszédság területe volt, de hát hogyha most egyszerre a keleti partnerség összes forrását kifizetjük egyszerre, akkor egyensúlytalanság alakul ki a déli szomszédos államokkal, illetve Latin Amerikával, Amerikával és Ázsiával szemben. Ezért azt javasoltam, hogy ugyan a keleti partnerség beruházásának nagy részét kifizetjük, de egyfajta egyensúlyra szükség lesz déli irányba, illetve Latin Amerika vagy Ázsia irányába, tehát meg kell emelni az összegeket, látni kell, hogy a migráció, mint jelenség nem csak keleten jelentkezik, hanem délen is, ezért a külső fellépésre vonatkozó mandátumot módosítani kellett, és meg kell nézni azokat az országokat, ahol nagy a migrációs nyomás, és ahol a geopolitikai eseményeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. Például az Egyesült Államokban Trump győzelme a határok megerősítését jelenti, és Latin Amerika jövője is kérdés, és ez egy esélyt is kínál nekünk, hogy aktívabban foglalkozzunk a világ ezen részével, a közvetlen szomszédságon túlmenően, de a közvetlen szomszédságot sem szabad emiatt elhanyagolni. A lényeg az, hogy egy kicsit szélesebb perspektívából kell ezt szemlélnünk, úgy látom, hogy esélyt kapjunk arra, hogy újra aktívabban foglalkozunk Latin ami a számokat illeti, nagyjából egyetértünk, nincsen nehézség pillanatnyilag abban, hogy az összegek megemelését fenntartsuk. Itt a parlament egy közös álláspontját kell majd kialakítani. A második nagy terület, amelyre módosítókat terjesztettem elő, ez az új negyedik cél, itt a negyedik cél szövegét kívánom módosítani. Nem csak arról akarok beszélni, hogy a migráció okaival kell foglalkozni, ez nyilvánvaló, és abszolút logikus, és magától értetődő és hát a bizottság is ezt képviseli, de úgy gondolom, hogy nem szabad csak erre koncentrálnunk, egy kicsit ki kell terjeszteni ezt, egy kicsit szélesebb perspektívából kell ezt látni, és segíteni kell az adott országoknak, hogy fejlődni tudjanak, hogy az emberek a saját életüket ott tudják kézben tartani, hogy ne kényszerüljenek arra, hogy meneküljenek az Európai Unió irányába. Nos, ami itt tükröződik a cél kisebb módosításával. Azt el akarom mondani, hogy is teszem ezt a legjobban. A migráció az egy következménye. Következménye annak, ami az adott államokban történik, és sokkal logikusabb, hogyha az okokat és a következményeket egyben látjuk, egy szó, egy, egy átfogó megközelítésre van szükség, egy holisztikus megközelítésre, és így tudjuk kezelni a kérdést. Tehát megismétlem, hogy miről beszélek, hogyha ezekben az országban beruházunk, ha segítünk az országoknak a fenntartható fejlődés útjára lépni, az jót tesz nekünk. Itt különböző politikák vannak, a külső fellépésre vonatkozó mandátum eh, itt fontos szerepet játszik az rbb nél Ma délután egy eszmecserét folytatunk a fenntartható fejlődésről fél hat körül. Tehát ez mind ugyanabban az irányba mutat. Azt kell nyilvánvalóvá tenni, hogy segítsünk ezeknek az országoknak, hogy tovább fejlődhessenek, hogy az ottani emberek eh, jobban éljenek, és a fiatalok perspektívát lássanak maguk előtt főleg ha nem találnak munkát. Itt azt gondolom, hogy számos felvetés született, és úgy gondolom, hogy bizakodással tekinthetünk a jövőbe, és a frakciók ebben meg fognak tudni állapodni. Ismétlem, ne koncentráljunk csak az okokra a migráció kapcsán, hanem egy kicsit szélesebb körben kell látni ezt a kérdést. Egy további nagy módosít oktatási terület, itt a gender téma kerül előtérbe, megfelelő politikai intézkedések formájában nagyon sok módosító született itt a gender ügyekben. Itt a hatásokat hogyan mérjük például a férfiak és nők egyenlő elbánásában. Nagyon sok a módosító, ezt mondtam már, talán egy kicsit ki kéne igazítani ezeket, és egy kicsit a szövegezésben kéne összhangba hozni ezeket. Ugyanez vonatkozik az emberi jogok témájára is, illetőleg, hogy hangsúlyozzuk, ne sérüljenek az emberi jogok. A frakciók itt is sok módosítót terjesztettek elő, és szerintem egyet is tudunk érteni, a szövegezés lesz a feladat. Az ötödik nagy blokja a módosítóknak az adócsalást, az adó elkerülést érintik, az adóparadicsomok témája. Itt is kaptam módosítókat szép számmal, de itt sem látok alapvetően tartalombeli különbségeket, vagyis meg kell találni a közös szöveget. És akkor esetleg egy utolsó téma még, amiről beszélnünk kell, és a, majd a következő pontnál is ez érintve van nagy többséget élvez a szakbizottságban az, hogy az Európai Bizottság álláspontját támogassuk. Így szeretnénk elérni, hogy az Európai Bizottság kezelje az eszközöket a garancia alapnál, és ennek megfelelően kell tovább lépnünk, és egy költségvetési tétel legyen, vagy sorban szerepeljenek a garanciák, amelyek a költségvetést érintik. 212 a módosítók száma, a részletekbe nem kívánok belemenni, a legfontosabb témákat felvetettem, számos módosítót szerintem alapból pozitívan tudunk értékelni, hiszen ezek azt képviselik, amit mi valamennyien vállalunk Holnap az árnyék előadókkal találkozom, egy néhányat már megkerestem, beszéltünk, de most együtt megpróbáljuk majd a végleges álláspontot megtalálni. Várom a megjegyzéseket, a kommentárjakat, és nagyon bízom abban, hogy holnap pozitív hangulatban kezdődhet a tárgyalás, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el a Költségvetési Bizottságon, hogy a tanácssal egy erős álláspont alapján tárgyaljunk. Köszönöm. Köszönöm, jelentéstevő asszony. Köszönöm az elhangzottakat, amely arra készített bennünket, hogy fejlesztési lépéseket tegyünk az unión kívül, abban a reményben, hogy így a migrációs forrásokat tudjuk lecsökkenteni. A vitában először is Otala asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Um, uh, Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy Gárdiazában Rubia előadónk alapvetően jól érti a legfontosabb elveket a fejlesztési hatékonyság kapcsán, és ő igyekszik is kidolgozni a javításokat, amelyek szükségesek a bizottsági javaslaton, hogy jobban hangsúlyozzuk a az emberi jogok érvényesülését, illetőleg a gender értékelést is előtérbe helyezi, tehát teljes mértékben támogatom az ő idevágó javaslatait. Azt is gondolom, hogy támogatnunk kell a módosítóit a transzparenciával kapcsolatban, és azokat a módosítókat, hogy mi támogatjuk a eredmény mérésre vonatkozó lapok közzétételét, ahol némileg gondolkodunk az a migráció és a fejlesztési segítségnyújtás kapcsolata. Talán a jogi kötelezettségekről kéne beszélnünk, vannak ennek jogi és politikai vetületei is. Az, erő, az előadó miért kíván javítani bizonyos gyenge pontokat a bizottságnál. Mi nem gondoljuk, hogy kodifikálni és azonosítani tudjuk véglegesen, hogy mik az alapvető okai a migrációnak, és politikailag ez nagyon nehéz ügy, és nem is működik. Mi azt javasoljuk ezek után, hogy ne hivatkozzunk a migráció okaira. Amit a javaslat végül is megtehet, az az, hogy hozzájáruljunk az EU fejlesztési politikájához, és úgy gondolom, hogy itt van egy párhuzamos javaslat a garancia alappal kapcsolatban, egy innovatív eszköz lehetne. Tényleg úgy gondoljuk tehát, hogy rövid távon én nem érdemes foglalkozunk a migrációval itt egy ilyen munka keretében, ez nem fog működni, mert csalódást fog okozni az egész szerintem. És egyébként a fejlesztéssel kapcsolatos kutatások közösségében van egy megállapodás arra vonatkozóan, hogyha eh, kapnak az emberek egy segítséget, akkor még inkább eh, mm, hajlamosak az elvándorlásra. Nem fogunk rövid távú megoldást találni itt, mert ha úgy érzik, hogy boldogulnak, akkor el fognak indulni. Tehát a migrációs válságot nem lehet ilyen rövid távú megoldani. És eh, a bizottsági javaslat kapcsán nem gondolom, hogy a klíma finanszírozás kapcsán hát nagyon kicsi lenne a támogatás, azt gondoljuk, hogy legalább 40%-kal kéne ezt megemelni. A párizsi megállapodás alapján erre mindenképpen lehetőség van és erősíteni szeretnénk azt a rendelkezést, hogy a igazságszolgáltatás, a bírósági döntés ügyében és egyre szkeptikusabb mindenki, tehát az nem hivatalos bíráskodás esetében nagyon nehéz lenne végleges döntésre jutni, mert az elfogadottsága kicsi ennek, és úgy gondolom, hogy a 11. cikk 1C pontjáról külön kell beszélni az EU kötelezettséget, illetően az EU külső stratégiai kötelezettségeit tekintve az emberi jogok kapcsán. Hogyha tényleg a kötelezettségnek eleget kívánunk tenni, akkor ezt a pontot kell nagyon komolyan vennünk az EU külső politikájában. Köszönöm szépen az előadónak, és biztos vagyok abban, hogy jó eredményt érünk el. Merci. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a rendkívül ígéretes hozzászólást. Döpré úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kicsit ö, ö, fogyatékos vagyok, mert nincs itt a dosszém, és ezért egy kicsit itt kotorásznom kell, de négy pontom mondanám. Az első, ami az elosztást illeti. Én ha mondhatom, akkor inkább egyetértek azon javaslatokkal, amelyeket más jelentéstevők tettek, és akikkel volt alkalm bilaterálisan tárgyalni, mint azon módosításokkal, amelyeket a néppárt terjesztett be. Szerintem a kelet és dél közötti jelentéssel ügyben a délre kell egy kicsit jobban odafigyelni, és egy kicsit ki kellene javítani a jelentést a plafonokat illetően, amelyiket egyik vagy másik övezetben felhasználhatnánk azt is támogatom, hogy latin-amerikai plafont emeljük meg, mert figyelembe véve azt a helyzetet, ami most van Mexikó és Latin-Amerika és az Egyesült Államok között, szerintem egy jelentős hozzájárulást tehetünk annak érdekében, hogy Latin-Amerikával javuljanak a kapcsolataink. Ugyanakkor nem támogattam, az, hogy Kubát is belevegyük a jelenlegi helyzetben ebbe a listába. Ott még egy kicsit várni kellene, nem látom, hogy miért támogatnánk Raúl nak a rendszerét, amely nem igazán halad a demokratizálódás útján. Kettő. Úgy gondolom, hogy ami a migráció gyökereinek a kezelését illeti, ez egy szemantikai vita. Hallottam az különböző érveket, amelyeket a jelentéstevőnk mondott általasszony. Semmi nem mondja azt, hogy ahhoz, hogy a migráció gyökereit kezeljük, ahhoz akármire is koncentrálni kellene. A migráció jelensége objektív jelenség, egyrészt a demokrácia hiány egyes országokban bizonyos típusú gazdasági fejlődésre lenne szükség, és továbbá objektívan nincsen meg a növekedési esély, illetve a foglalkoztatás a fiatalok számára, akik ebből a nagyon erős demográfiai fejlődésből kerültek ki. A szemantika egy dolog, de nincsen, nem lehet itten vitát. Tehát a migrációt nem tudjuk csak fejlesztési célokkal kezelni és mindjárt elmagyarázom, hogy miért. Én ehhez a terminológiához Azért ragaszkodom, hogy a migráció gyökereinek a kezelése, terminológia nem jó. Akarjuk, hogy nem akarjuk, és független attól, hogy mi hogyan értékeljük, hogy hogyan kellene kezelni a migrációt, a közvéleménynek egy nagy véleménye destabilizálódott, hogyha nem tudjuk megfelelően kezelni a migrációs áradatot ez egy, ki kellene mondani, hogy ez az korrekt módon kell a migrációs áramlatokat kerez, kezelni. Ahol vannak helyszíni fejlődési lehetőségek, ott azokat az embereket ott kell elhelyezni, akiknek pedig ilyen lehetőségük nincs, azokat viszont rendezett körülmények közül, között kell fogadni az európai területen. Ami pedig a férfiakat, nőket illeti, hogy bizonyos egyensúly legyen, ezzel kapcsolatban bizonyos módosítókat nyújtattunk be, mert vannak bizonyos megfogalmazások, amik kicsi túlzónak tűnnek a realizmus és a lehetőségek tükrében. A egyetértek a bizottságnak a szerepének a megerősítésével, és nagyon egyetértek azzal, amit jelentéstevőnk mondott ezekkel kapcsolatban, és majd meglátjuk, hogy az összes módosító ismeretében melyeket tudjuk támogatni. Elnök, köszönöm szépen, Ureszán úr, következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim! Először is ki szeretném emelni ezt a pozitív és konstruktív szellemet, amelyben Gerdi Zabal előadónk együtt működött velünk Holnap találkozunk, ahogy ez elhangzott is, biztos vagyok benne, biztos vagyok benne, hogy sikerül jó megállapodásra jutnunk, hiszen világos többséget kell a tisztelt házban kialakítani annak érdekében, hogy a következő tárgyalásokban a parlament tárgyalójának pozícióját megerősítsük. Nos, ami a globális plafon kérdését illeti, frakcióm egyetért az előadóval. 38,4 milliárd euróra szeretnénk ezt megemelni, és az EIB kérésének megfelel. Úgy gondoljuk, hogy ebben az értelemben követni kell a munkát. Ezen felül következőképpen gondolkozom. Persze globális és regionális kihívások vannak az egész világon, de ezeket prioritásos rendbe kell rendeznünk, a forrásaink nem korlátlanok, és az unió legnagyobb veszélye a közvetlen szomszédságból ö, indul, főleg a déli és a keleti szomszédság területéről, a keleti ö, szomszédság területén nem is a menekültek, a migránsok, hanem az agresszív orosz külpolitika veszélyezteti. A szomszédság politikában ö, együttműködő államokat, a Moldáv köztársaság Grúziát és Ukrajnát. Ezért úgy gondolom, hogy a legnagyobb összegeket ezekre a térségekre, a déli és a keleti szemszédség területére kell e, átoszt, átszervezni. A déli szemszédség területe az, amely már most is a legnagyobb támogatási összegeket kapja minden régió közül. Az EBB azt mondja, hogy nem több pénzre van szükség a déli szomszédság térségére, de az előadó arra a következtetésre jut, hogy több pénzre van szükség. Hajlandók vagyunk ezt a megközelítést támogatni, de ugyanakkor nem szeretnénk, hogy a déli szomszédságra használjuk fel az összes fennmaradt összeget, ezért egyetértünk azzal, hogy a déli szomszédságnak irányuló pénzt megerősítsük, megemeljük, de nem az előadó javaslata annak mértékében. De elnök úr, folyamatos kapcsolatban vagyunk, és keressük a kompromisszumot. Tehát támogatja a néppárt a déli, déli szomszédság irányába irányuló pénzek megemelését, de az összegben nem értünk egyet. Ami pedig a keleti szomszédság térségét illeti, ...2014 hogyha a 2014 óta zajló növekedési szintet folytatnánk, akkor a mandátumban szereplő összeg kimerülne. Jelentősen kell itt növelni, tehát a keleti szomszédság politikát szolgáló hitelösszegeket. Ami Latin Amerikát illeti, valóban szolidaritásunkról kell biztosítani őket. Látjuk az USA-ban a fejleményeket, komoly kihívásokat jelentenek ezek Latin Amerika számára, és itt Latin Amerika oldalán kell állnunk. Az ebb az Európai Beruházási Bank növekedésre tesz javaslatot. Azt hiszem, hogy ez elfogadható és jogos. Az csupán a kérdés, hogy az előadó által javasolt szintet, mely sokkal magasabb, mint az EBB által tett javaslat, követni, folytatni tudjuk miközben a közvetlen szomszédságunkra kell eh, fókuszálnunk leginkább, hiszen a legnagyobb kihívások is innen erednek. De az általános jelentéstevő, az állandó jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel folyamatosan tárgyalunk, holnap is tárgyalunk majd. A néppárt az EBB javaslatát tartja irányadónak, hiszen az EBB pontosan fel tudja mérni, milyen igényei vannak. Másodszorban az elem tekintetében. Frakcióm a tranzit és a befogadói közösségek definíciós kategóriájának előírását javasolja. Ez a menekült hullámra adott stratégiai válasz részét képezi. Ami pedig az emberi jogok és a nemek közötti egyenlőség mutatószámait, indikátorait illeti, egyetértek azzal, hogy ezeknek a projekt végrehajtás során jelen kell lenniük, meg kell jelenniük, de nem szabad, hogy extra administratív terheket rójunk e mutatószámok kimutatásának kötelezettségével a kedvezményezettekre. Tehát e, a végrehajtható és az arányosság elvét kell követni a mutatószámok alkalmazása során. Kuba, mint a kedvezményezett országok listáján szereplő ország merült fel, főleg az AFET és más szakbizottságok aggájékat hangsúlyozták ezzel kapcsolatban, mármint hogy Kuba felkerüljön a kedvezményezett országok listájára. Tavaly Fehér Oroszország listára való kerüléséről vitáztunk, és azt hiszem Gerard Döpré nagyon logikusan fogalmazott, pozitív a trend az EU-Kuba viszonyokban, de elég gyorsan halad el Kuba a demokratikus átalakulás útján annak érdekében, hogy most a listára vegyük, vagy pedig később történjen ez meg a bizottság egy delegált jogi aktusával, ahogyan Fehér Oroszország esetében ez megtörtént. Ez egy olyan kérdés, melyet az árnyék jelentéstevőkkel kell megvizsgálnunk. De az ofed ben dolgozó néppárti kollégák egyre inkább a bizonytalanságról számolnak be. Ami a garancia alapot illeti, támogatjuk az előadót fenntartás nélkül, támogatjuk azt a javaslatát, hogy az EBB-től a bizottsághoz kerüljön át a garancia alap igazgatásának kérdése, felelőssége azért, hogy a más eszközökkel való konzisztenciát és konvergenciát biztosítsuk. Egy utolsó észrevétel, elnök úr, frakciunk egy módosítót nyújtott be, melynek célja az, hogy a kedvezményezett országok, vagy a jogosultság, jogosultságra igénytartó országok listájáról Oroszországot töröljük ki. Oroszország egyre agresszívebben viselkedik az Unióval szemben, sok tagállammal szemben, megkérdőjelezi a Unió alapjaiól szolgáló alapkérdéseket, és az Európai Beruházási Bank 2014 óta nem nyújtott hitelt Oroszországnak, éppen erre a valóságra hivatkozva. Azt hiszem, hogy ennek a valóságnak meg kell jelennie egy jogalkotói alapban, magyarán mondva, az orosz föderáció megtámadott egy független országot, Ukrajnát, elcsatort egy országrészt, a Krímet, negatív az Unió és az Orosz Föderáció között a kapcsolat, és itt az ideje annak, hogy jelzést adjunk, hogy ezt nem folytatható, egész addig, amíg az Unió és az Orosz Föderáció közötti kapcsolat nem tér vissza egy pozitív pályára addig az Európai Beruházási Bank, amely az unió prioritásainak megvalósulása érdekében nyújt hiteleket, ne nyújtson hitelt Oroszországnak. Voltak éppen ez már így történik, de most már a hitelnyújtás jogalapjául szolgáló uh, dokumentumot is alakítsuk át ennek szellemében. Ennyit akartam mondani, hogy együttműködöm az e- jelentéstevővel, az árnyék jelentéstevővel, annak érdekében, hogy minél, szélesebb körű mandátumot adjunk a tárgyalóknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kolme úr következik. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni az előadónak az átfogó munkát, amelyet végzett. Mi a frakcióban szintén támogatjuk ezt. Egyéb iránt megragadom az alkalmat, hogy minden frissen megválasztott alelnökünknek minden jót kívánjak. Ami a dolog lényegét illeti, nem vagyok benne teljesen biztos, hogy helyes-e az a megközelítés, amelyet itt alkalmazunk, és hogy taktikus-e. Hiszen egyrészt a külső fellépésekre vonatkozó garancia alapról beszélünk, ezt mondja ugye a dokumentum címe. Voltak éppen itt arra gondolunk, a fejlesztési segély, a demokratikus átalakulás eh, támogatásának ügyére gondolunk az egész világon. Másrészt ugyanakkor egy csomó módosítót eh, alakítunk itt ki annak érdekében, hogy kezeljük a migrációs válságot. Hát nem tudom, hogy ez itt -e a megfelelő helyére egy erős üzenet, hogy a migrációs válságot üz, kezelni akarjuk, nem így néz ki. Nem egy valami más cím alatt um, lévő célkitűzést kellene itt um, megfogalmazni, hanem egy világos üzenetet kellene megfogalmazni világnak. Tehát fontos a demokratikus átalakításokhoz gyűjtött segély, de nagyon fontos, hogy hatékonyan, nyomatékkal lépjünk fel a migrációs válság ellen. És azt is látnunk kell, hogyha a migrációs válságot egy garancia alappal próbáljuk kezelni, akkor ez mit jelent a gyakorlatban? Nos, azt jelenti, hogy mi parlamentként viszonylag kevés közvetlen irányítási lehetőséggel rendelkezünk majd a tekintetben, hogy milyen beruházásokat hajt végre a végrehajtó testület hiszen ezzel az irányító lehetőségeinket az Európai Beruházási Bankra ruházzuk rá ruházzuk át. Bízom én az EBB-ben, de nem fogjuk tudni a napi ügymenetet befolyásolni. Ezzel tisztában kell lennünk. Másrészt azzal is tisztában kell lennünk, hogy egy olyan fejlesztési politikát folytatunk esetleg ezen jogszabály alapján, amely a múltban nem vezetett sikerre. Még ha nem is vagyunk fejlesztési szakértők, pontosan tudjuk, hogy az idáigi fejlesztési politika azért nem volt sikeres, mert a meglévő struktúrákat nem erősítettük meg, új struktúrákat hoztunk létre, és amely fennálló struktúrákat ezzel károsítottuk. Mm, ezzel nagyon nagy versenytorzulás jöhet létre. Mondok egy példát, hogy egy szegény országban valakinek lehetőséget kínálok arra, hogy nagy beruházásokat eh, hajtson végre, az EBB biztonságos hitelével, akkor ezzel a hazai konkurenciát veszélyeztetjük, vagy csődbe sodorjuk. Ezért úgy gondolom, hogy itt kivételesen egy lépést tovább kell tenni, és az Európai Unió igazi közvetlen beruházásait kellene szabályoznunk. Ezzel befolyásolhatnánk a beruházásokat, és olyan területekre koncentrálhatnánk, amely a hazai gazdaságot nem veszélyezteti. Mondjuk a környezetvédelmét beruháznánk be, és itt a képzés, továbbképzés területére is beruházhatnánk. Ez nem jelentene versenytorzulást a hazai gazdaság számára. Persze tisztázni kellene, hogy mennyi pénzbe kerülne ez. Tisztázni kellene, mennyi pénzt érne meg az EU-nak ez az intézkedés. Én már hosszú ideje amellett vagyok, hogy erre a területre sok pénzt fordítsunk. Ez egy jól felhasznált öm, pénz volna, de csupán azon feltételek teljesülése esetén, hogy az EU egy általános menedék és, és befogadási koncepciót dolgoz ki. Máskülönben ennek nincs értelme. Jelenleg azonban valóban véletlentől függ, hogy a kitűzött célokat elérjük-e vagy sem. Összefoglalom. Alapvetően elégedettek vagyunk az előadó munkájával, de ugyanakkor a migrációs válság következményeinek kezelését nem rejtenénk el egy ilyen más cím alatt futó jelentésben, hanem erről egy külön jelentést kellene megfogalmazni, de itt világosá kellene tenni, hogy melyek az EU feladatai. Merci. La parole est... Köszönöm szépen. Benito Zioga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány észrevétel, általános észrevételt szeretnék tenni. Hosszú éveken keresztül foglalkoztunk a hátrányos helyzetű országok támogatásával, de ez mindig másodlagos szerepet játszott ez a cél. A harmadik államokban államok gazdasági fejlesztését most a migrációs válság kérdéséhez csatuljuk kvázi hozzá. Ez pedig az európai országok körében nagy aggályokat szül már, mint a menekült válság. A közpénzek korlátozottan állnak rendelkezésre, és az olyan beruházási termék, mint az FSIM, próbálják megnyerni a magánbefektetőket, és a közpénzeket a magánpénzekkel párosítani és így próbálnak lendületet hozni a gazdaságba. Ugyanakkor a hitelnyújtás szintjével, illetve a garanciák biztosításával nagyobb volument akarunk elérni, nagyobb kihelyezési összeget akarunk elérni. Ezzel segítve az országainkban nem menedékjogot nem kapó migránsok kiinduló országba való reintegrációját, számukra új vállalkozói lehetőséget teremtve, esetleg a hazai cégeknél kezdhetnének dolgozni, vagy a kiinduló országban dolgozó európai cégeknél dolgozhatnának. Itt azonban inkább fejlesztési politikai szempontból releváns, ám kooperatív intézkedésekről van szó. Ez jelenik meg. Ezeket a szempontokat kell hát figyelembe venni. Köszönöm szépen. Most pedig Grasslő asszony következik. Also ich möchte Köszönöm szépen. Arra hívnám fel figyelmet, amire gyakran panaszkodunk, az úgynevezett költségvetési szatelitek. Egy szatelitrendszer részéről beszélünk, erre szoktunk panaszkodni, hogy nem tudjuk befolyásolni. Most aztán igen, csak meglepődöm azon, hogy 6 milliárd eurót költségvetés esetén költségvetésből kívánunk költség esetére biztosítani, én ezt nem tartom következetesnek ezt az első indítványt az előadótól, tehát szerintem folytatni kéne a bizottsággal, és nem szabad kibővíteni a meglévő garanciákat. Aztán, ami hiányzik a bizottsági javaslatból, és abból is, amit mi csináltunk, mint mondtam, a garancia alap az egyéb támogatásokkal összhangba hozható. Van szomszédsági politikánk, van nyilvánvalóan, tehát 80 milliárd euró a szomszédi, szomszédsági politikára, de azt látjuk, hogy a meglévő programból sem folynak ki a pénzek igazán, mennek ki a helyükre a pénzek. Tehát tényleg azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak beszámolási kötelezettsége van. Mi a helyzet a lehetőségekkel, hogy tényleg van-e végrehajtási lehetőség? Ahogy én látom a munkákat, komoly kétségeim vannak, hogy egyáltalán ténylegesen ezt meg lehet csinálni. Főleg kapcsolatok hiánya miatt az eddigi programokhoz. Én azt látom pillanatnyilag, hogy az EU programok, EBB programok konkurenciáját jelentik. Nem sokszorosható teszőlegesen a projektek száma, a menedzsment kapacitás kint a terepen úgyis igencsak korlátozott. És hát aki ezt alaposabban megnézi, az pontosan látja, hogy mennyire korlátozott a valójában ezek. Aztán van egy másik, sőt harmadik kérdésem, egyrészt, hogy miért adunk plusz 6 milliárdot a költségvetésből, az EU költségvetésből egy olyan területre, amit mi nem tudunk befolyásolni. A második, hogyan tudjuk ezt összhangba hozni a meglévő EU programokkal, ez volt a második kérdés. A harmadik kérdés, Latin Amerika két és fél milliárd eurót kap. Ha a migrációval szembe akarunk szállni, most olyan túl sok latin amerikai menekültet egyelőre nem láttam, mert hát igazából ennek így nincs értelme. Latin Amerika esetében azt kell, hogy mondjam, hát amerikai barátunk is lehetne illetékesebben. Miért kell az egész világon öntözők Anna elvével osztani a pénzt? Persze mindig jó dolog, ha tehetünk valamit, de azért ezt az összeget európai szempontból következetlennek tartom. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm Greszle asszony. Nagyon rövid idő, rövid hozzászólása utal a asszony következik. Néhány dologra szeretnék reagálni, amit hallottunk. Depré úr a megjegyzésemmel kapcsolatban volt szkeptikus, amit én mondtam, hogy a migráció gyökereinek kezelésénél, okainak kezelésénél tehát miért kell újra kitalálni a kereket? Vannak nagyon jó stabil elveink a fejlesztési politikában, és ö, most ö, itt az egyernyő alatt mindent lefedni, ez egy elv, amikor itt a gyökerekről beszélünk, az alapvető okokról beszélünk. Hogyha mindenről beszélünk, akkor csak összekeverjük az elveinket, amelyek kell, hogy irányítsák a fejlesztési együttműködésünket. Felhívnám a figyelmet az egyik előadói módosítóra, amely kéri a bizottságtól, hogy nevezze meg az alapvető okait a migrációnak. Nagyon nehéz lesz ezt a bizottságnak megtennie, de értem persze, hogy mit akar ezzel az előadók. És a Kölmel úr esetében azt tudom mondani, nem gondolom, hogy az EU politikai együttműködés ezen a területen elbukott. Szerintem az elvekhez lojálisabbnak kell lennünk. Több monitorozásra van szükség, ellenőrzése, elszámoltathatóságra, transzparenciára, ez nyilvánvaló. De persze, ha új struktúrákat hozunk létre a többiek eh, tetején, akkor nyilvánvaló ezzel összezavarjuk a dolgokat. És hogyha most itt a gyökerekről, a okokról beszélünk, eh, akkor el kell, hogy mondjam, hogy nem teszünk jót a fejlesztési politikai elmeinknek, ha ezt összezavarjuk a garancia alapra reagálva, azt gondolom tényleg ma lehetőségünk van arra, hogy egy korszerű eszközt hozzunk, hozzunk létre, hogy bevonjuk a magánszektort, hogy részt vegyen a fejlesztési célok megvalósításában, nehezebb országokban is, törékeny országokban is. Lehet, hogy egy kicsit optimista vagyok, de emögött ez van alapvető ötletként az adófizetők pénzét tényleg arra kell használni, hogy a magánszektor finanszírozását erősítsük, megsokszorozzuk, hogy lehetővé tegyük ezt a bevonását, és eh, ezt kell az előadónak, az árnyék előadónak alapvetően megnézzük, és eh, itt az európai alap a fenntartható fejlődésért alapvető fontos szerepet játszik, és Belarusról szeretnék még beszélni. Itt azt gondolom, hogy egyet kell érteni azzal, hogy Belarus kapjon, Oroszország ne. Köszönöm szépen. Akkor most kérem jelentéstevőnket, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre. Kétségtelen, hogy ez egy nagyon fontos jelentés, és kommunikáció szempontból vagy egy olyan eszköz, amelyel felléphetünk, küzdhetünk a migráció ellen, amely az Európai Uniót nehéz helyzetbe hozza. Ez esetben egy nagyon erős, határozott kommunikációt jelentene az állampolgárok irányába, hogy megértsék, hogy milyen mértékű és eh, mi a koherenciája annak a politikának, amit az Európai Unió valósít meg. Pontosítani kellene, hogy ennek milyen hatása van a költségvetésre, hogyha például 36 milliárdra dot állítunk be, hogyha garanciát állítunk be egy bizonyos összeget, és hogy ezt hogyan finanszírozzuk. Hát ez a válaszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, igyekszem a legtöbb kérdésre választ adni, ami felvetődött. Ami a leginkább kérdéses volt az, az új célok a, itt a migráció gyökereinek, okainak, alapvető okainak vizsgálat és ennek kezelése. Ez egy szövegezési vita, de persze szövegezési kérdés is fontos, de hát egy-egy szót azért is használunk gyakran, mert politikai szándékok vannak a szavak mögött. Az a benyomásom, hogy gyakran a hatás ugyanaz, de végül is nem mindegy, hogy fenntartható fejlődését küzdünk, vagy a migráció ellen. Az egyik egy proaktív, egy szolidáris dolog, a másik pedig egy reagálás egy negatív hatásra. Vagyis a második pontban ezt a víziót nem látom. És úgy gondolom, hogy azért fontos, hogy a, a szövegezés is stimmeljen. Most eltekintve attól a fogalomtól, amit végül is használunk, itt nem csak a fenntartható fejlődésről beszélünk, vagy a migráció megakadályozásáról, a feladatunk az, hogy, és az EBV feladata, hogy segítsen fejlődni a magánszektort egyes országban, ahol nehézségek vannak, hogy a gazdasági, szociális infrastruktúrákat, a közlekedést, az energiát, a környezetvédelmet, a telekommunikációt, a klímaváltozás elleni fellépést segítse. Ez, legy, ez az alapvető koncepció az egésznek. Ezt ne tévesszük szem előtt, amikor itt a részletekről beszélünk. Részben így reagálok Greszle asszony felvetésére is Európában igenis sok migráns van Latin Amerikából. Tehát például az én országomba érkezik a legtöbb közülük. De igazából nem a külső migrációról beszélek. Latin Amerikában belül is komoly migráció van, és szeretnénk biztosítani, hogy ezekben az országban, mint a bevezetőmben már elmondtam, az emberek kapjanak némi perspektívát, ki hogy érdemes legyen ott maradni. Vagyis a célkitűzés azért ennél sokkal átfogóbb. Sok mindent elmondtam már, nem akarok semmit elfelejteni. Hautala asszony, az Európai Bizottság állapítsa meg a migráció okait. Hát ez szerintem magától ért, értendő. Tehát, hogyha valami ellen fel akarunk lépni, akkor tudni kell, hogy miért kerül erre sor, és hát a hatásokat is így tudjuk mérni valamikor majd. Ha nem tudjuk, hogy valójában mi történik, hogy milyen konkrét javaslatokra számíthatunk a bizottságtól, ez nehéz lesz. Itt a részletekben nem kell ismerni az okokat például, mert így tudjuk felmérni, hogy mi történik, és visszamenőlegesen így tudjuk ellenőrizni azt, hogy milyen sikeresek voltunk egy szatelitrendszert említett Gressle asszony a finanszírozásban. Hát a garancia megemelés, hát nem feltétlenül a szatellit kérdése, szatellitrendszer kérdése. Milyen hatással van ez a jelenlegi pénzügyi keretre? Hát 35 hát milliárdról beszélünk. Ez egy szorzás eredménye, ugye egy csoda végül is, 35 millióról beszélünk, euróról, 35 millió euró, ezzel tudnánk a garanciát meglehetősen erősíteni. Sokkal több lehetőség lenne a banknak, és a következő pénzügyi keretig stabilizálhatnánk a helyzetet. És A pénzügyi keret felülvizsgálatának tárgyalása ezzel megkezdődhetne, úgyis szó lesz róla, és a forrás kihelyezéseknél, a kötelezettségvállalásoknál lenne egy migrációs fejezet mondjuk, ami ezzel konkrétan foglalkozik, és 35 millió euróról beszélünk, azért ez nem egy nagy pénz, simán belefér a költségvetésünkbe. Ennyit akartam erre mondani. a holnapi ülés előtt, és ezért gondolom, hogy ebben meg tudunk állapodni. Köszönöm, csak egy technikai kérdés. A garancia, amelyet az Európai Unió költségvetése ad, az egy olyan garancia, ami a teljes hitelállományra vonatkozik. Tehát, hogyha egy milliárdot adunk kölcsön, akkor az Európai Parlament, illetve hát az Európai Unió egy garanciát nyújt az Európai Beruházási Banknak, és ha a hitelt nem fizetik vissza, ha az adós csődbe megy, akkor az Európai Unió költségvetése kell, hogy ezt fedezze. Azért, hogy eznek meg tudjunk felelni, ez egy garanciát kell letennünk. Ez hány százaléka 65%-ot kell, hogy lefedjünk, tehát a hitel 65%-ának erejéig kell adni garanciát? Ki képviseli az Európai Beruházási Bankot? Tudna válaszolni a kérdésre, hogyha százat veszünk, adunk hitelbe, az Európai Unió költségvetéséből mennyire kell garanciát adni, és mi az, amit letétbe kell helyeznie az európai költségvetésnek, akkor, amikor jóvá hagyják a hitelt. És feltételezem, hogy ezt az összeget az EBB-nél kell elhelyezni, gondolom. Asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr, és ö, üdvözlöm a bizottsági kollégákat is, akik majd kiegészítik. A garancia 65%-ot kell, hogy fedezzen, és 90%-os előleget kell erre, vagy hát tartalékot kell képezni. Tehát 9%-a a 65%-nak, ugye? Tehát, hogyha 6 milliárd pluszot teszünk be, akkor annak a 60%-a nagyjából 4 milliárd, és annak a 9%-a az 360 millió, amit az unió költségvetéséből ki kell venni. Jó, hát ez időben széthúzódik, de ez végül is a 65% 9%-át teszi ki. Ugye erről van szó, és ezt a költségvetésben meg kell, hogy legyen. Tehát azért ezt ne feledjük el. Pour la Commission, Monsieur Angel. Bizottság részéről Angel úr. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy válaszoljak a kérdésé, technikai kérdésére, mert a válasz nem volt egészen jól érthető. A 9%-ot a ö, teljes garancia összegre számítjuk, tehát hogyha 38 milliárd garanciát adjunk, 38,4, ez azt jelenti, hogy ennek a 38,4-nek a 9%-ával kell rendelkezni. Elnök e, mikrofon nélkül kérdez, csak nem hallják, tehát a garanciának az összege, adunk egy garanciát, 100 százalékig, de 65 százalékáig a teljes portfóliónak. Tehát nem projektenként, hanem a projekte, portfólió 65%-ának erejéig kell ezt adni. Tehát, hogyha 38,4 milliárdot veszik, ami magasabb, mint az a szám, amit a ö, tanács ö, állított be, akkor de facto a maximális kockázat az unió költségvetésére ennek az összegnek a 65%-a, és amíg a 65%-ot nem érjük el, akkor egy-egy projektnél viszont 100%-ban nyújt garanciát az uniós költségvetés. Ismételten elnök mikrofon nélkül. Donnez-moi. Elnézést, csak ezt a dolgot szerettem volna pontosítani. Tehát a költségvetési hatása egy ilyen döntésnek az az, hogy a kiadások közé be kell állítani azokat az alapokat, amelyeket ö, garancia ö, alapként el kell helyeznünk. Ha 6 milliárddal megemeljük, akkor a 6 milliárdnak a 9%-át elő kell irányozni. Ez nagyjából 540 milliót tesz ki. Rendben, akkor egyelőre ennyi. Köszönöm a jelentéstevőnk munkáját. Nagyon fontos értekezlet lesz holnap, oly módon, hogy március 27-én, azaz 6 napon belül elfogadhassuk a jelentést. A április 1-én lehet a mandátum megfogalmazás, és április 10-én lehet az első három oldalú megbeszélés. Most pedig akkor Pürezán úrnak adom meg a szót a makrofinanciális támogatás Moldáviának kérdéskörben. Köszönöm szépen, ez egy meglehetősen egyszerű eljárás ezért csak 10 percet szántunk erre a vitára. Általában az Európai Bizottság úgy döntött, hogy egy plusz 100 milliót biztosít Moldáv köztársaságnak makrofinanciális segítségként, és ez pedig a keleti partnerségbe illeszkedik, egy szomszédsági politikába. Ez 40 millió lenne támogatás, és 60 millió lenne hitel formájában. Méghozzá az időszak két és fél évet ölelne fel, egy adott számú szakaszolással történni, ez egy szándéknyilatkozat értelmében történne, említ majd az Európai Bizottság és és a Moldav köztársaság ír alá. Én egyetértek, és az a javaslatom előadóként, hogy készítsünk egy véleményt, egyébként a jelentést az INTA készíti, szakbizottságként nyarnak persze előfeltételek, amelyeknek teljesülniük csak a, akkor lehet hitelt adni Moldovának, hogyha bizonyos sztenderdeket, emberi jogokat, a jogállamiságot teljesítik bizonyos fokig. Ezek persze nagyon általános dolgok, ezeket nem tudjuk megváltoztatni. Azt gondolom, hogy az emberi jogokat, illetően a jogállamiságot, illetően végül is eleget tesznek az elvárásoknak, ezért elmehetünk a következő szakaszba, megvitathatjuk, hogy mi legyen konkrétan a szándéknyilatkozattal, amit az Európai Bizottság ír alá, és a moldov Köztársaság, és Meggyőződésem, hogy biztosítani kell, hogy nagyon konkrétan, precízen határozzuk meg a szándéknyilatkozatban, mire van szükség ennek, nyomon követhetőnek kell lennie a az időszakokat tekintve, és nagyon konkrétan megfogalmazni, hogy mire van szükség, mit, mire számítunk, mire várunk Moldovától. Például erősíteni kell az igazságszolgáltatás a korrupcióval szembeni fellépést, a támogatást kell biztosítani a független igazságszolgáltatás számára, a független bírókra, de a pénzmosással is szemben is fel kell lépni, erősíteni kell a bankszektort, Moldov köztársaságot, köztársaságban tudjuk, ugye itt volt ez a hatalmas bankcsalás 2014-ben egy milliárdos kárt okozva. Ilyen értelemben azt javaslom, hogy haladjunk a témával, ezzel a jelentéssel, és előkészítjük azt, hogy hozzáférhető legyen a pénz, ahogy a bizottság ezt javasolta Moldova számára, de a szándéknyilatkozatot akkor írjuk alá, és úgy írjuk alá, hogy egyértelmű feltételekhez kötjük a kifizetést. Ilyen értelemben születnek meg azok a módosítók, amelyeket én majd előterjeztek. A feltételekről beszélünk, ez az amit elvárnak tőlünk az ott élő emberek egyébként, hogy a nép mellett álljunk, támogatjuk az országot, mert nehéz helyzetben van, de limitált, korlátozott forrásunk van az Unióban is, és azon országnak adjuk ezt, amelyek tényleg javítani akarják a helyzetet. Éppen, mint a Moldáv köztársaság, ugye az EU-val szorosan akar együttműködni társulási megállapodás keretében, és biztosítani kell, hogy megfelelő pályán mozogjon a reformok irányába az ország, hogy eleget tegyen annak, amiben már megállapodtunk, például az a társulási egyezmény esetében. Ez lenne az az irányvonalat, amit a, a módosítóimmal követek, a határidő pedig március 23-a 10 óra és úgy tervezzük, hogy szavazunk is majd a bizottságban, még hozzá április harmadikán. Szerintem haladhatunk a szándéknyilatkozattal, és megnyitjuk ezt a lehetőséget az ország előtt, hogyha egyértelmű kondicionalitást sikerül kialakítani, ami mérhető is. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, ez teljesen világos volt, Negresz úr következik. miután meggyőződésem, hogy ez a, az üzenet eljut Moldáviában is, így mindenki meg fogja érteni. Azt hiszem, hogy fontos lenne, hogy ez a jelentés ismételten megmutassa a Moldávia iránti nyitott Európai Unió szellemiséget, és elismerje mindazokat a reformokat, amelyeket megvalósítottak. Különösen a Költségvetési Bizottságban nem szabad, hogy ez a jelentés politikai felhangot kapjon. Költségvetési eszközöket kell nézni, a INTA bizottság eh, munkatársainak a véleményét kellene figyelembe venni, és a lehető legvilágosabban, legegyszerűbben kell megfogalmazni. Azt látni kell, hogy ezeket az összeget nem a kormány kapja, hanem az adott országnak a lakossága, és a szokásos kondacionalitás, ami a demokrácia, jogállamiság, korrupcióellenes harcot jelenti, ezek mind elemek, de ez a kondicionalitás mindenképpen egy visszafogó erő annak biztosítására, hogy ezek az összegek a moldáv lakossághoz jussanak el, mert különösen a jelenlegi kontextusban erre nagyon nagy szükség van. Meg kell mutatnunk, hogy mi milyen mértékben támogatjuk Moldáviát. Tehát nagyon remélem, hogy a jelentés a továbbiakban is költségvetési jellegű lesz, és nem politikai felhangú. Elnök más ö, nem kér szót, illetve Taran úr. Taran úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az előadó megközelítésével. De Negreszk úr hozzászólása mégiscsak kiváltotta belőlem, hogy szót kérjek. Problémasnak tartanám, azt, amit Negreszk úr kér, hogy csak költségvetési szempontokról beszéljen ez a jelentés, hiszen tudjuk, hogy a moldáv bankok részt vettek, vagy legalábbis szerepet vállaltak. Lett, észt és dán bankokkal a pénzmosásban. Ezért arra biztatnám a szakbizottságot és az előadót, hogy nyomatékkal vessék fel a kérdést, fessük fel a kérdést, hogy annak a lehetőségét, hogy a Moldav kormány a Eurojust-tal való megállapodás szellemében járjon el, kérje ki a Eurojust segítségét, annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek az ilyesfajta események a jövőben. És még egy utolsó észrevételem van. Nagyon nagyra értékelem én a moldáv katonákat, akik 1984-ben harcoltak mondjuk a szovjet hadseregben, de ugyanakkor a fekete gazdaságban is nagyszerűek voltak. Például a moldáv bort mindig a szovjet nálunk állomásozó katonák segítségével vásárolta meg, hát erről se feledkezzünk meg. Euh, Úgy gondolom, hogy jelentéstevőnk egy explicit bekezdést tervezett ezzel kapcsolatban. Más nem kér szót, akkor egyelőre ennyiben maradunk, és szavazni pedig április harmadikán fogunk. Most pedig Negrescu kollégánknak adom át a szót a globalizációs és igazodási alappal, ami egy vélemény a technikai segítségnyújtással kapcsolatban a bizottság kezdeményezésére. Angolul fogom mondani. Nincsen sok minden mondandóm, azt hiszem, hogy a jelentés teljesen világos. Azt mutatja meg, hogy a bizottság által kért technikai segítségnyújtás elfogadható. Az EGF költségvetésében 0,5%-at érhet el a technikai segítségnyújtás támogat, keretén belül nyújtott támogatás, de idén ez 310 ezer euróval kerül megemelésre. Ez 0,18%-át teszi ki az egész EGF költségvetésnek. A bizottság különböző módozatú technikai segítségnyújtásra tesz képes nyújtani, jobb adatgyűjtés vagy adatkövetési adat követési eszközök kialakítása, információcsere, szakértők cseré, ezekre lehet fordítani ezeket az eszközöket. Ez érdekesnek tűnik. Én támogatom ezt, hiszen az EGF vagy a globalizációs alap kérdéséről gyakran cseréltünk eszmét a szakbizottságban, és beszéltünk arról, hogy az EGF-ben rejlő lehetőségről szóló kommunikációt hogyan erősítse meg a bizottság. És arról is beszéltünk már, hogy a legjobb gyakorlatok hírverését meg kell erősítenünk, tehát hírt kell vinnünk a legjobb gyakorlatokról, a nemzeti kapcsolattartók, ugyanakkor van, aki jól végzi munkáját, van, aki nem, Azaz tehát a különböző hiányosságokat ki kell emelni, és a nemzeti kapcsolattartó pontokat jobban be kell vonni a munkába. Végül, de nem utolsó sorban, a jelentés kihangsúlyozza azt az új additív vagy addicionális szempontot, amelyet az Európai Parlament indítványára az EGF igazgatásában beváltak, ez a krízis mobilizációs kritérium, ez egy 50%-os szorzóval működik, és ez lehetővé teszi, hogy a bizottság könnyebben igazgassa az EGF alapot, ez egy új szempont, és ki szeretném hangsúlyozni, hogy a kezdeményezés az Európai Parlamenttől származik, ezért külön kiemelem a jelentésemben ennek fontosságát. Köszönöm. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Kérdezem, hogy vannak-e hozzászólások, kére valaki szót? Nem látok. Még lesz alkalmunk visszatérni ehhez a globalizációs alaphoz. Kicsit mindig sajnálatos, hogy ez az alap mindig csak akkor kerül szóba, hogyha már elbocsátásokat kimondták, és nem igazán segíti a nehézségekkel küzdő vállalatokat, hogy újra talpra álljanak. Ez kicsit olyan, mint ahogy a az orvoslásban vannak hasonló helyzetek. A módosítókat március 27-e előtt 12 óráig kell benyújtani, április 3-án lesz szavazás, majd plenárison április 4-én. Döpré úr következik. A migránsok visszatelepítésével az Unióban. Köszönöm szépen, elnök úr! Ha nagyon röviden akarok fogalmazni, akkor azt kellene mondanom, hogy nem javaslok módosítókat a Költségvetési Bizottság nevében. Ez egy nagyon fontos, az úgynevezett resettlement, az újraletelepítéshez. Ha kizárólag a költségvetési aspektusokat vizsgálom, akkor három dolgot mondhatok. Külön kell választani a resettlement, tehát az újra és a szétosztást. A visszatelepítés az azokat a személyeket illeti, akik például külön Jordániában és egyéb helyeken, táborokban, vagy Szíriában, ö, ö, Irakban, vagy Törökországban vannak, és egyes tagállamok elfogadják őket a saját területükre. Ez az áttelepítés az ö, letelepítése és ez a célja ennek a, a szétosztás, az pedig egy másik, akik már az uniós területre beérkeztek, és akiket próbálunk most szétszórni a, az úgynevezett Dublini reform kapcsán. Most pedig a, az egyéb aspektusokat, amik a szabadságjogokat illeti, azoktól eltekintek. Költségvetési szempontból nagyon nehéz felmérni, hogy milyen eszközökkel kell számolni az elkövetkezendő évekre, mivel a bizottságnak minden évben egy javaslatot kell készíteni arra vonatkozóan, hogy hány szemét kell az uniós országokban ö, letelepíteni, de minden tagállamnak ö, jogában áll meghatározni, hogy hány ilyen szemét vállal. Nincs erre erre semmiféle ö, tényszerű adat, amire ezt az műveletet lehetne építeni. A második dolog, amit viszont előirányoz kifejezetten, a jelenleg, és ami a jelenleg gyakorlat is, minden egyes tagállam, amely vállal egy szemét hogy, és letelepíti saját területén, az az uniós költségvetésből és az AMIF alapból 10 ezer eurót kap ez a megerősítése annak, ami a jelenlegi jogszövegekben van, tehát ezzel nincs mit kezdeni. Ami viszont új, és amivel egyébként egyetértek, az az, hogy eddig, amikor a tagállamok az európai letelepítési programon kívül döntenek, bilaterális alapon, tehát autonóm módon úgy döntenek, hogy X szemét letelepítenek, akkor 6000 eurót kapnak a költségvetésből, az uniós költségvetésből. Amennyiben egy Európai Uniós programot hozunk létre az újraletelepít, Európában történő újraletelepítéshez, akkor teljesen normális, hogy az európai költségvetés finanszírozza azokat a személyeket, akiket letelepítenek. Ezzel szemben nem látom, hogy milyen érv alapján lehetne az uniót költségvetést terhelni néhány olyan országnak a szubvencionálással, amelyek úgy döntenek, hogy ők az uniós programon kívül letelepítenek egy bizonyos számú szemét. Miután a két javaslattal egyetértek, ami egyébként benne van az önök előtt lévő dokumentumban, és amiről a vitát folytatjuk, nem javaslok módosító indítványt a szöveghez költségvetési szempontból. A a Szabadságjogi Bizottságban ott vannak javaslataim. Elnök, köszönöm szépen, Depré úr. Ki szeretne hozzászólni? Viotti úr. Eh, eh, köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni az előadó által végzett munkát. Voltak éppen nincs sok minden hozzátenni valóm mindahhoz, amit Döpré kollega mondott, az előadó mondott. Csupán annyi, hogy helyes az a mondom, amelyel megközelíti ezt a dossziét, ezt a problémacsomagot. A mi költségvetési bizottságunk is nagyon komolyan kell, hogy támogassa a ezen a területen zajló munkát. ez a benyomás, amelyet keltenünk kell, és éppen ezért köszönöm Döpré kollégának is ezt a munkát, amelyet elvégzett. Merci, Monsieur Savama. Köszönöm szépen, Savama úr következik. You, Mr. President. Yes. Köszönöm szépen, elnök úr. Persze, szükségünk van egy közös megközelítésre, Üdvözlöm Döpré úr munkáját. Nagyon nagy um, dosszié ez, amelyel foglalkozunk. Én néhány pontot kiemelnék, ahol nem értek teljesen egyet az előadóval, illetve az előadó megközelítésével. Egyetértek azzal, hogy az uniónak sürgősen egy fenntartható, átfogó politikára van szükség ezen a területen, és átfogóan kell szabályozni a legális bevándorlás kérdését, de továbbra is azt gondolom, hogy a tagállamoknak kell meghagyni azt a jogot, hogy döntsenek, hány embert fogadnak be. A tízezer e, eurós hozzájárulás az alapból való hozzájárulás az első költségeket fedezi. De hát a tagállamok azok, akik a legjobban tudják, hogy hány e, menedékkérő vagy menekült számára tudják a társadalmon belül a biztonságot, a beilleszkedés biztosítani, és hányal bír megbírkozni a társadalom, hányat tudnak integrálni. Ezért úgy gondolom, hogy önkéntesnek kell lennie ennek a felajánlásnak. Nagyon nehéz ügy ez, nagyon kényes kérdéssel állunk szemben. De hogyha jól értem, itt egy irányba gondolkodunk az előadóval. Aztán a nemzeti áttelepítési rendszerek finanszírozását garantálni kell. Itt most csak az EU keretén belül való áttelepítésről van szó, és ez korlátozza a tagállamok fellépési lehetőségeit. És még hozzátenném, hogy úgy gondolom, hogy az UNHCR, az ENSZ menekültügyi főbiztossága hosszú évtizedes tapasztalatot szerzett a menedék kérők és a menekültek kérdésének kezelésében, ezért az UNHCR kapacitásait a lehető legszélesebb körben kell alkalmazni akkor is, amikor az unió keretében lépünk fel. Összességében tehát ezek lettek volna a legfontosabb eh, felvetéseim, kérdéseim, és persze örömmel tekintek az együttműködés elébe. Hallé maintenant, M. Colmel. Most pedig Kolmer úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megköszönöm Gerard Döpré eh, munkáját, a kitűnő együttműködést. Ebben a jelentésben némi inkoherenciát látok. Más jelentésekkel nem kapcsolódik jól össze, amely jelentések maguk részéről. Azon eljárásokat határozzák meg, amelyek alapán eh, meghatározhatjuk, hogy mely tagállam fogja a harmadik állam állampolgára, vagy az hontalan eh, menedék iránti kérelmét elbírázni hiszen valóban ebben a jelentéstervezetben a 6000 eurós, illetve 10.000 eurós összegekről beszélünk, amelyet a tagállam megkap, hogyha migránst befogad. De ugyanakkor ismerjük a bizottság javaslatát is, amelyben egy szolidaritási járulék, 250 ezer eurós járulékról tudunk egyetlen beérkező esetében, amennyiben az állam nem fogadja be. Avec l'accord de l'orateur, M. Depré. Elnézést, Depré úr. Szeretném megismételni, az elején mindjárt különbséget tettem a hozzászólásomban, nem arról a szétosztási programról beszélünk, ami a Dublini rendszer módosítását jelenti. Tehát 250 ezer euró büntetésről nincsen szó, mert a szétosztási programban, akik már itt vannak az Európai Uniós területen, ott ö, mechanikusan akarjuk szétosztani valamilyen rendszer után, ami a bizottsági javaslatban szerepel. Nem, e, most nem erről van itt szó, mi a resettlement, a újra beszélünk. Ez egy európai program, amit a bizottság javasol. Minden évben a bizottság meg fog határozni egy számot, mondjuk százrezret, akiket a konfliktus övezetek menekült táboraiban vannak, akik megkapják a lehetőséget, hogy a tagállamokhoz bejöjjenek. A bizottság hozza létre a mechanikot, de a tagállamoknak nincs kötelezettségük, nem, nem mondjuk meg, hogy mennyit kell befogadni magukat. Ők maguk döntik el, hogy mennyit vállalnak. Tehát nincs 250 ezer euró büntetés sem, hogyha nem fogadnak be egyetlen egyet sem, mert a, a kvóta nem kötelező. Ez egy olyan mechanizmus, aminek az a célja, hogy egy egy célt adjunk, és a tagállamok pedig maguk eldöntik, hogy részt vesznek ennek a célnak a megvalósításában. A 10 ezer euró, még egyszer mondom, az az összeg, amit kapnak e programnak a végrehajtása keretében minden egyes személy után, akit letelepítenek a tagállamokban. Ezzel párhuzamosan a tagállamok egy oldalon is dönthetnek úgy, hogy valakiket befogadnak túl ezen az európai programon. Megtehetik. Ez szuverén joguk. Nem látom, hogy ebben az esetben miért az uniós költségvetésből kellene nekik fizetni. Tehát az én javaslatom, hogy vállaljuk azokat, akik az Európai Uniós program keretében kerülnek letelepítésre, ahogy ezt itt javasoljuk. És azért, hogy ne legyen félreértés, nincs büntetés ebben az esetben, miután nem a szétosztásról beszélünk. Ezért kértem szót, és szakítottam félbe, elnézést kérek. Köszönöm szépen képviselőtársam ezt a kiegészítő magyarázatot. Őszintén szólva nem a háttérokokról szerettem volna beszélni, hiszen ezek fellépésenként, eljárásonként különbözőek, de az összegek mégis csak jelentősen különböznek. Az egyik esetben 10 ezer euróról beszélünk, a másik esetben viszont kapaszkodjanak meg, nem büntetésképpen, mondja a bizottság, hanem szolidaritási vagy költsége részesedésként 250 ezer euróról beszélnek. Hát jelentős a különbség a két összeg között. Teljesen világos persze, hogyha azt mondjuk, hogy egy harmadik államokból jövő menekültet befogad egy állam, akkor, és itt szarvam a kollégával értek egyet, ennek önkéntesen kell megtörténnie, és hogy itt más érveket is hadrendbe állíthatunk, más összegeket is eh, hadrendbe állíthatunk. Ne feledkézzünk meg a 250 ezer eurós összegről, hiszen egy másik javaslatban ez szerepel, nem improvizatív összeg ez. Stratégiai és taktikai szempontból ugyanakkor úgy gondolom, hogy a Költségvetési Szakbizottságban mégiscsak föl kell tennünk a kérdést, hogy mit is akarunk elérni. Hiszen végső soron teljesen nyilvánvaló, hogy egy sor lépés jó irányba mutat. Ezek jó lépések. Ám, hogyha egyetértünk abban, és ez minden felszólaló beszélt erről, hogy végre arra volna szükség, hogy az EU egy integrált, egységes migrációs politikát folytasson. Másrészt egyetértünk abban, hogy ez még nem jött létre, mert e szakpolitikai csomag sok paraméterét még nem definiálták, és sajnos a tagállamok, sajnos ezt kell, hogy mondjam, a tagállamok nem képesek össze szedni, össze kapni magukat, hogy ezeket a paramétereket meghatározzák. Nos, ha ez mind így van, akkor felmerül a kérdés, hogy továbbra is játszogassuk -e ezt a játszmát, hogy az egész csomag kisebb építőköveit kialakítjuk, de ugyanakkor elfogadjuk, hogy össz megoldás nincsen. Nem volna, kérdem én önöket, képviselőtársaim. Helyes, bár nem vagy mi vagyunk az illetékes bizottság, de a költségvetési vetületről mi szólalunk meg véleményünkben, nem volna tehát helyes, hogyha azt mondanánk, állj eddig és ne tovább. Csak akkor vagyunk hajlandóak a költségvetést biztosítani, hogyha átfogó koncepciót sikerülne politikai szinten kialakítani, Akarjuk-e csak, hogy az események sodorjanak bennünket, vagy pedig megragadjuk a költségvetési eszközt, hogy a tagállamokat arra szorítsuk, hogy megoldást találjanak? Más nem kér szót. Depré óra 250 ezret. Ezt, ez egy büntetés? Nem érinti azt a javaslatot, amiről most folyik a vita, elnök úr. Ez a szétosztási tervhez kapcsolódik, amelyik a Dublini rendszer kiegészítését, módosítását jelenti, hogy az a tagállam a felelős, a, és azra hárul a az ellátása a menekültek, ahová először belép. Tehát ez egy mechanikus szétoztás egy különböző paraméterek alapján, amiről most nem szeretnék beszélni, és abban van egy olyan, hogy vannak, akik ezt szankcióként élik meg, mások pedig alternatívaként. Én inkább, mint alternatívát kezelném ezt, mert vannak tagállamok, amelyek nem akarnak részt venni ebben, és azok pedig szankcióként élik ezt meg. A bizottság összefoglalóan az, bizottság azt mondja, hogy vagy részt vesz a szétosztási programban, tehát kapnak szétosztott menekülteket, vagy pedig pénzügyi szolidaritást vállalnak. Minden egyes esetben, amikor nem fogadnak el valakit, akit el kellene fogadniuk a szétosztási terv alapján, amit a mechanizmus, a Dublini rendszer mechanizmus önökre utakú fizetnek 250 ezer eurót. Ez a Dublini felülvizsgálattal kapcsolatos. Itt ebben az esetben nincsen más hozzájárulása, mint hogy a az unió költségvetéseiből kapnak pénzt, mert nincs kötelezettség, nem kötelező részt venni ebben a resettlement programban. Tehát a 250 ezer euró költségvetési szempontból ez saját forrás, saját bevételeket jelent? elnök úr, technikailag meg kellene kérdezni a bizottságot, nem tudom, hogy ez technikailag hogyan működik, de magyarul a tagállamoknak a zsebébe megy, vagy az unió zsebébe megy. Úgy van, ha jól emlékszem, de a bizottság itt van, kijavíthat, úgy tudom, hogy a tagállam, annak a tagállamnak a zsebébe megy, a, amelyik elfogadja azt a menekültet, amelyiket a másik állam nem akarta elfogadni. De egyelőre erről nincsen. Van itt valaki a bizottságtól, aki meg tudja erősíteni, amit az imént mondtam? A bizottság szempontjából hogyan kezeljük ezt a büntetést, vagy hogyha valaki nem erre nincsen egyelőre semmiféle megállapodás, mondja Döpré úr, de ha lenne megállapodás, akkor ez költségvetésileg hogyan kerül menedzselésre vagy kezelésre? Ez egy különálló dolog, mondja Döpré úr ismételten. Bizottság, ki az, aki válaszolna erre, ha van egyáltalán erre válasz? Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Depré úrnak, hogy nagyon nagy benyomást tevő módon védi a bizottsági javaslatot. Ami a konkrét kérdést illeti, inkább egy kis kutató munkát végeznék, és majd visszajövök egy írásos válaszsal, hogy biztos legyek abban, hogy jól válaszolok. Köszönöm. Tehát a következő alkalommal lesz majd válasz. Tehát akik hozzá akartak szólni, valamennyien hozzászólhattak, mondja elnök úr, és akkor Depré úr a zárszóra. Igen, tehát szerettem volna, hogy világos legyen ez a két dolog, hogy mi az, amiről itt tárgyalunk. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi gyakorlat folytatása helyes, hogyha a tagállam maga önként úgy dönt, hogy részt vesz a resettlement tervben, akkor kap 10 ezer eurót Szerintem többet kellene, hogy kapjanak, ez a személyes véleményem, erről is lehet vitatkozni, de a jelenlegi bizottsági javaslatban ez van. És Körmen úrnak részben válaszolnék az európai politika hiányával kapcsolatban. A resettlement, úgy, ahogy ez jelenleg e javaslat értelmében kinéz. Ez egy legális útja azoknak, akiknek nemzetközi védelemre van szükségük, hogy az Európai Uniónak az területére érkezzenek biztonságosan. A kiválasztása azon személyeknek, akiket meghívnak Európa, a UNHCR, az ENSZ menekültügyi főbizottságával együtt történik, tehát nem önkényesen fogja egy eh, tisztviselő eldönteni. Tehát ez egy jól körülbástyázott eljárás, és legális. Ezért támogatom ezt a eh, lehetőséget, méghozzá nagyon határozottan, mert a cél az unió politikájának a célja az az, hogy az emberek ugye mindig azt mondják, hogy ne halljanak meg a földközi tengeren, ne embercsempészek kezébe kerüljenek, amikor nemzetközi védelemre van szükségük, és az Európa területére akarnak jönni. Tehát a resettlement, ezt kell előnyben létesíteni, ehhez is vannak még ö, szükséges lépések, mert vannak, akik inkább vállalják azt, hogy meghalnak, ö, hogy szörnyűséges körülmények között jöjjenek az unió területére. És ezért ezért a Dublini rendszer módosítása vagy reformja lesz majd al- kerül majd alkalmazásra. Lehet, hogy nem kell semmit hozzátennem, de nem bírok ellenállni. What we are dealing here. Amivel mi itt foglalkozunk a mai napon, ez egy része csupán a teljes problémának, és ez az apró rész az arról szól, hogy azokat az embereket, akiket meg kell védeni, azokat letelepítsük, és ezt szeretnénk egyszerűsíteni, legalábbis elméletileg. Ugye itt van egy teher, amely jelentkezik a migráció révén. Hogyha van egy millió ember, amelyekről úgy gondoljuk, hogy nem maradhatnak egy adott országban, mert háború van egy országban, tehát mennek. És az UNHCR koordinációjában, de mondjuk az EU azt mondja, jó, rendben, 20 ezret be tudunk fogadni sürgősen ezekből, és aztán koordinált módon, megfelelő eljárás keretében egyetértünk, és erről beszélünk valójában. Mi azt mondjuk, hogy letelepítünk 20 ezer embert, és utána meg tudjuk beszélni, hogy a tanács dönte adott esetben, hogy milyen módon osztjuk szét a tagállamok között ezeket az embereket, mondjuk ezer megy ide, ezer oda, és 348 oda, vagy pedig az Európai Bizottság az, amelyik dönt, nem? azon tagállamok, amelyek önkéntesek. Ez a nagy különbség az elosztási terv között, akik illegálisan érkeztek az unió területére, akik mondjuk most Olaszországban, Görögországban vannak, és ismerik az útvonalakat, Ebben a resettlement mechanizmusban a bizottság célokat határoz meg, és a tagállamok, a, akik a tanácsot alkotják, eldöntik, hogy milyen mértékben vesznek részt. Itt már van egy cél, de a tagállamok majd azt mondják, hogy ebből ennek az egyötödét, egyhatodát, vagy akárhányadát vállaljuk. Annyit akartam mondani, hogy ne keverjük össze az igencsak vitatott témával, a 250 ezer eurós szankcióval, vagy végtelen számú ember, aki átlépte a határt, ezeknek az áttelepítéséről van szó ebben az esetben. Tehát ez egyelőre nem került, itt nem lett a vita tárgya a mai napon. Ettől nem függ össze. Olbricht úr. Uh, Úgy gondolom, amit most csinálunk, az költségvetési bizottságként meg akarjuk oldani az Európai Unió migrációs politikai problémáját összességében. Nem lehet ezt darabokra bontani, és itt számos politikai különbség van Kölmel urat megértem, nem tudjuk szétválasztani a dolgokat. Csomó dolog összefügg a teljes migrációs politika, a menekültügyi politika, a vízumpolitika, ugyanis azok az emberek, akik közel-keletről ide akarnak jönni, kérhetnek vízumot is, de el kell hagyniuk a hazájukat, és segítségre várnak, és segítünk, mondjuk a tagállamok önkéntesen vagy illegálisan érkeznek, és ez a 250 ezres téma, ezt nem lehet feldarabolni ezt az ügyet. Igen, csak komplex, bonyolult migrációs politikáról van szó az összes elemével együtt. Itt 10 ezer, ott 250 ezer költségvetési szempontból az egész rendszerről van szó. Meg akarjuk nyitni a vízumrendszert az emberek számára, akik önkéntesen akarnak jönni Európába, akkor fizetnek, adunk nekik vízumot, vagy elmegyünk a táborokba, és adott esetben onnan tudnak kijönni. Azt gondolom, hogyha akarnak. De hát azt gondolom, hogy nem új dolog ez, de világosan kell ezt megvitatni a teljes parlament szintjén, mert különben, ha feldaraboljuk, akkor megpróbáljuk utána azt mondani, hogy ez a rendszer, és közben egyes részről beszélünk. Ja. úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Összefoglalva, a vita pont azt mutatja, hogy ugyanazt a problémát látjuk valamennyien. Értem én. Értem, amit Pré úr mond, de a helyzet ugyanaz. Mondjuk az önkéntes befogadásnál migránsok esetében a harmadik államból érkezőekről van szó, hogyha ezt a döntést meghozzuk, akkor az EU befogadó államnak 10 ezer eurót fizet. Ezzel egyidejűleg viszont a tárgyalás alatt van egy bizottsági javaslat, amely többek között azt tartalmazná, hogyha már valaki bejutott Európába migránsként, és ö, lenne egy elosztási kvóta, persze nincs elosztási kvóta, de ha lenne, akkor egy állam, amelyik megsérti ezt, akkor 250 ezer eurót kellene, hogy fizessen. Most akkor ezt nézzük meg, hasonlítsuk össze. Tehát, ha egy állam önkéntesen hajlandó egy migránst egy harmadik államból befogadni, de közben attól kell tartania, hogyha túl sokan érkeznek Európába, akkor a kvóta értelmében kell befogadni embereket, és ha nem fogad be embereket, akkor 250 et fizet, ilyet nem fog csinálni senki. Ez, ez ellentmondásos önmagában. De a, jól hangzik, persze, amíg nincs egy teljes koncepció, de egy placebo hatásra számíthatunk legjobb esetben. Ezért azt mondom, egy átfogó koncepcióra van szükség, mert különben egyes intézkedések mi elakadunk és vacakolunk vele, de az egész kontraproduktív lesz. Hogy eh, rávilágítsak eh, de úr, például 250 ezer euró. Egy olyan ország, akinek mondjuk ezer migráns kellene átvennie, az kap 250 millió büntetést. Elnök úr, ez egy javaslat egyelőre a bizottságnak van, egy Európai Bizottság tett egy ilyen javaslatot. Hamarosan ebben majd állást kell foglalnunk, én is vélemény készítő vagyok ebben a témában. Szerintem ez egy eszement ötlet, ebben sosem fog senki megegyezni, sem a parlament, sem a tanács szintjén. 250 ezer euró nem megy. És egyébként egy olyan mechanizmust javaslatok, amiről én azt merem gondolni, hogy sokkal jobban megfelel, mint ez. De azt mondani állandóan, hogy nincs akarat az Európai Unió részéről, hogy egy koherens menekült politikát hozzon létre, ez bolondság, több millió ember van, akik menekült táborokban vannak, különböző országokban, például Jordániában. A resettlement program ezekre vonatkozik, akikből néhányat áthoznánk az uniós országokból, hogy azok az országokban csökkenjenek a terhek, és ezek az emberek kapjanak jobb lehetőségeket az új hazájukban. Ez egy reális helyzet. A Dublini rendszer reformja az is egy reális igényre ad választ. Naponta vannak, akik illegálisan lépnek az unió területére, a, a földközi tengeren, vagy a balkáni útvonalon, vagy másfelől, a akik megérkeznek az unió területére, és amikor itt vannak az unió területén, és itt válaszolok a vízumkérésre, amikor megérkeznek a határon vagy a bent az országban, kérnek menekült jogot, akkor ezt fel lehet dönteni. Arról nem szól a Genfi egyezmény, hogyha valaki kér egy vízumot, annak ezt meg is kell kapnia. Ezt nem mondja sehol a határon, vagy amikor a területen van, akkor kell megvizsgálni, hogy jogosult-e vízumra, vagy se. Nem szabad mindig mindent összekeverni, rendben van, koherenciáról beszéljünk migrációs politikában, de azért mégiscsak tisztában kellene lenni az eljárások realitásával és a helyzetekkel. Mikori? 1951-es a Genfi Egyezmény? Kérdezi az elnök, hogy a Genfi Egyezmény az 51-es, 1951-es, ha jól, igen, elsősorban azért tették, hogy akik a kommunista rendszerekből akartak elmenekülni, azok át tudjanak jönni. Tehát azt mondhatjuk, hogy a kérdés ma már nem ugyanolyan körülmények között vetődik fel, és valószínűleg célszerű lenne, hogyha egy globálisabb megközelítést alkalmaznak, mert akkor azt mondjuk, hogy 10 euró, jó, de mi a cél? Költségvetésileg ez mit fog jelenteni? elfogadunk embereket, de ez a költségvetés, ez hogy fog kinézni holnap? Az államfő, kormányfő készen állnak-e azt, hogy mi az, amit közösen akarnak kezelni, szuverenitási elemeket, amikor menekült jogról beszélünk néhány országokban, azt mondják, néhány hét alatt eldöntik, a más országokban, mint az enyémben, és két-három évbe telik, és három év után a migráns, hogyha úgy döntünk, hogy nem kapja meg a menekült jogot, a származási ország még csak visszafogadni sem akarja, tehát őrült helyzetek vannak. Tehát a tagállamok, a kormányfők egyetértek abban, hogy a menekült jogban legalább egyszerűsített, gyorsabb eljárásokat fogadjanak el. Nem csak a tízezer euróról van szó, úgy gondolom, hogy költségvetési bizottságként mondhatnánk azt, hogy nagyon aranyosak, de hová megyünk ezzel? És hogyha holnap egy millió személy a három millióból, akik Törökországban vannak, egy millió a kontinensre átjön, egy millió tízezer, az tíz milliárdot teszi ki. Nem vagyok ellene, de hát az hogy fog kinézni az Európai Unió költségvetésében? Mert elfogadni egy-egy konkrét intézkedést, és holnap egy költségvetési zsákutcába jutunk, mert a tanács mindenféle topapokat és egyebeket fog eldönteni, és továbbra is Európáról egy olyan képet adunk, hogy egyszerűen az Európa képtelen kezelni a helyzetet, akkor nem kell meglepődni a populizmuson. That's exactly why. Pontosan erről van szó. Újra mondom kis számú menekült befogadásáról beszélünk, nagyszerű lenne persze egy koherens, mindent vizsgáló politika, mindent kezelni tudó politika. Nem kéne ezt mondanom, de mikor leszünk erre képesek, mikor lesz az összes tagállam hajlamos azt mondani, hogy jó, rendben, megosztjuk a terhet egyenlően egymás között. Pillanatnyilag nem úgy néz ki, de Elnök úr aggájait kezend. A tagállamoknak kellene ezt kontrollálni, és ők nagyon alaposan kalkulálnak, hogy hány kötelező megállapodást akarnak a harmadik államokból érkező emberekre. Tehát emberekről van akik tízezer eurót fizetnek, és, és talán százezer se lenne embert érint, akiről beszélünk itt a resettlement keretében. Bőke úr következik. Nem akarom itt hosszan nyújtani a vitát, hiszen Gerard Döpré valóban egy specifikus programról szóló jelentést jegyez, de persze itt egy általános problémáról is szó van. Mi szerint, hogy van egy koherens fellépésünk, megközelítésünk. Úgy gondolom azonban, hogy először a het, Lisszaboni szerződés 78-tól 8. terjedő cikkejét kell elolvasni. Itt minden megfogalmazásra kerül, többek között arról is, hogy a standardokat, normákat hogyan alakítjuk ki, Jelzem, hogy a primér jogot még nem teljesen alkalmazunk. Itt olyasmi szerepel például, hogy az Európai Unió visszafogadási megállapodásokat köthet harmadik államokkal, hogy rendkívüli kihívások esetén is ezek történtek, krízis mechanizmust lehet elfogadni. A 80-as cikk pedig a szolidaritásról és a pénzügyi tehermegosztásról is beszél. Igazságos tehermegosztásról. Azaz a primér jog minden lehetőséget felkínál számunkra, azért, hogy egy koherens csomagot dolgozzunk ki már, ha erre megvan a politikai szándék. Ah, hogy végére jussunk ennek a vit, rendkívül érdekes vitának, én még egyszer emlékeztetni szeretnék, hogy én csak egy javaslatról készítettem egy véleményt. Nem vagyok sem a tanács szóvivője, sem az Európai Bizottság szóvivője. Csak szerettem volna rámutatni. Jó, tudom, csak szeretném megmondani, hogy tulajdonképpen mi mindennel foglalkozunk párhuzamosra. Azt mondani, hogy nem volt kísérlet az integrált politika megvalósítására migráció és menekültügyben, ez nem igaz. A, próbált a tanács és a bizottság is, csak egyszerűen teljes lehetetlenség volt a tanács számára, hogy itt valamire jusson. Ha el tudunk jutni odáig, hogy a, a tanács elfogadja a bizottságnak van néhány koherens javaslatát, az jó, és ezt talán akkor a Luxemburg téren ünnepelhetnénk. Elnök, még egyszer kérdezem, hogy nem lehetne egy olyan megfogalmazás, ami felszólítja a bizottságot és a tanácsot arra, hogy pontosan mondják meg nekünk, hogy ez a, az intézkedés egy globális törekvés keretében jelenik meg, és hogy szeretnénk a költségvetési kihatásait valamilyen módon csökkenteni. Bizottságnak, illetve a Libe Bizottságnak ez a ö, véleménye a Költségvetési Bizottság ö, véleményével foglalkozik. Most most ezt próbálom, egy javaslatot tettem, nem teszünk módosítást, mert összességében együtt értünk azzal, amit a bizottság, az Európai Bizottság javasolt, hogy fina, a költségvetés ha valami ennél koherensebbet akarunk elérni, akkor meg kell ragadnunk a 2018-as költségvetési vitát kell felhasználnunk Hát mégiscsak ott kell-e valamelyik a koherencia. Mi vagyunk a Költségvetési Bizottság, nem fogadhatunk el egy adhok intézkedést, anélkül, hogy tudnánk azt, hogy ez milyen kihatással lesz az Európai Unió költségvetésére. Ez a kötelességünk, mert így különböző részintézkedések lehetnek, nagyon kellemes, jól kinéző intézkedések, de nekünk kell biztosítani a költségvetés koherenciáját, és azt is, hogy képesek legyünk finanszírozni azt, amit elhatározunk. Tehát azt akarjuk mondani, elmondani, hogy a bizottság megteszi, amit tud, nagyon nehéz körülmények között, de én fel vagyok háborodva azon a magatartáson, amit a tanács tanúsít, amelyik képtelen, amelyik abszolút rövid látóként az újraválasztások tükrében jár el, és ez az, ami nem tartható. Ezt akartam mondani közbeszólás tolmácsok nem hallották, de időnként mégiscsak szót adhatunk a lázadásunknak, hogy ennyire inkoherens az egész. Mert ez egy nagyon rossz képet ad az Európai Unióról, és ez táplálja a populizmust, és a befelé fordulást szorgalmazza. Ezt akartam csak mondani. Majd megnézem, hogy tudok-e egy megfelelő módosítót készíteni. Ja, hogy nincs módosító, jó szóltak az elnöknek, hogy nincs módosító. Elutasíthatják a véleményemet, és egy konkrét szövegjavaslatot tehetek a helybe. Elnök, igen, de mégiscsak egy ö, protestálást kellene valahogy, ö, vagy erről kellene, mert egyébként ez egy ilyen barkács munkának tűnik. Nem egészen értek egyet, mondja Döpré úr. Elnök, Fernandez úr. Az én franciám nem jobb, mint Gerard Deprének a francia, és nem fogom tudni jobban elmagyarázni. De de nagyon sok ö, ö, dolgot összemostunk ebben a vitában. Ez egy vélemény, és ez a resettlementre, az áttelepítésre, vagy újraletelepítésre vonatkozik. Nagyon jól elmagyarázta, hogy a szétosztásnak semmi köze a, bűn, a büntetésekkel. Tehát egyetértünk ezzel a politikával, amire azt mondjuk, hogy egy globális kontextusba illeszkedik, amit próbálunk kialakítani. Az is világos, hogy nem sok költségvetési kihatása van, mert a tagállamok teljes mértékben maguk döntenek, és nem nagyon vesznek sen, fogadnak senkit. Ez egy külön dolog. Globálisabban és a jelentés költség, 2018-as költségvetési jelentés készítője egy globálisabb, koherensebb dolgot kell, hogy előkészítsen, ahol minden politikát összefésülünk, ez a 2018-as költségvetésben kellene, nem egy véleményben, ami egy rendkívül ágazati vagy rész kérdéseket. Teljes mértékben egyetértek Gerard Döprével is, amit mondott. Ez nem mindig van így, de ma teljes mértékben egyetértek vele. Elnök, jó. Akkor, hogy így megállapodtunk 11 órára, ez nagyon jó, mert akkor most a szavazásokra kell rátérnünk, és úgy gondolom, hogy nem is fogunk túl sokat szavazni, ha minden úgy történik, ahogy én e, ezt elképzeltem. Ugyanis van egy esemény a ö, e, plenárison, és drágák lesznek a helyek. Tehát, hogyha szeretnének a e, helyet találni a plenárison, akkor jó lenne, hogyha 11 óra 10-kor felfüggesztenénk. Még egyszer köszönöm Gerard Döprének a hogy megvilágította a dolgokat, és hogy azt javasolja, hogy módosító nélkül fogadjuk ezt el. Jó, de mindenki elmondhatta a véleményét egy nagyon súlyos kérdéssel, ami súlyos lesz az elkövetkezendő hónapokban, európai szinten és politikai szinten is. Tehát szavazás jelentéstevő úr, költségvetési albizottsági Jamsgeyer úr. Elnök úr, a transferekre vonatkozó kérés nincs is, tehát nem is kell szavazni. Azonban a titkársághoz fordulnék egy kérdéssel ebben az összefüggésben. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy ne kövessünk el hibát ebben az összefüggésben? Itt a legutóbbi döntést követően az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap legutóbbi döntéséről van szó, hogy ott adott esetben transfert kihagytunk. De akut módon nem kell ma szavaznunk ilyenről, nem, nincs ilyen. Bon, donc y a pas... Nos, tehát akkor szavazás nincs. verrons ça le, nous verrons ça lundi prochain. Ezt majd jövő hét hétfőn? Sur la, la, justement la mondialisation, ça... A globalizációs ügyen jövő hétfőn lesz szavazás akkor. És ez válaszol Jánz Gejernek a kérdésére is. És akkor most Invek Tarannak adom meg a szót néhány átcsoportosítással, más szekciókba történő átcsoportosításokkal kapcsolatban. As we can see, I've made... Köszönöm szépen, elkövettük néhány hibát az elmúlt év költségvetésének megírásakor. Az első hiba, amiről itt beszélünk, az Európai Bírósággal kapcsolatban a cél, hogy bizonyos pénzeket az általányokból és térítésekből visszavonnánk, és jogi költségekre és károkra fizetnénk. 160 ezer eurós összegről van szó valójában, ugyanis bizonyos európaiak megnyerték a perüket a bíróságon. Ez az első pont, amiről beszélni akartam. És eh, arra szólítani kell, hogy ezt a transfert támogassuk. Ennyiben nincs ellenvetés, akkor ezt az átcsoportosítást jóvá hagyjuk. Elnézést, nem figyeltem oda, milyen átcsoportosításról, vagy a, Európai Bíróság. Jó, jó, mert én azért szeretnék ehhez egy szót hozzáfűzni. Már a második transfernél, már legutóbb is volt egy, ami most németül folytatom. 805 ezer euróról beszélünk, mulasztásról van szó az Európai Bíróság kapcsán, mert nem idejében hoz döntést. Az adófizető fizet a bíróság mulasztása miatt. Ez megint csak azt mondom, azért szólok, ez nem egy nagy kitüntetés az Európai Unió a bíróság számára, hogy a cégeknek, embereknek ennyi ideig kell várniuk, hogy jogot kapjanak, jogszolgáltatást kapjanak, és megint az adófizető fizet ugye a végén. Ez nem javítja a helyzetet összességében, ezért a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak Grafi urat, a főtitkárt meg kell hívnia, itt be kell idéznie, hogy megkérdezik megkérdezzük, hogy hány ilyen mulasztás miatti ítélet lesz, még mennyi van folyamatban pillanatnyilag. Itt most egymás után februárban is volt kettő már, ugye három, sőt, és mennyi lesz, még mire számíthatunk, és a teljes összeg mennyit tesz ki a három eddig. Eh, mi volt itt? Eh, két cég, eh, Plastico, Amando Alvarez Spanyolországból, Gasconyol, tehát 805 ezer összesen azt kell, hogy mondjam, azért ez kőkemény. És az adófizető fizet. És még azt mondjuk, hogy pehünk volt. Köszönöm, hogy meghallgattak. A bíróságnak a képviselője, aki itt jelen van, és Gressle asszonynak a kérdésére tudna válaszolni? Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy valójában a Már kétszer az önök bizottsága elé kellett járulnunk, hogy eh, átutalásokat kérelmezzünk, de mint tudják, voltak eh, késedelmek a bíróságnál az ügyfeldolgozásban, és ez eredményezette azt, hogy eh, ez a 2016 során a törvényszék átalakításával volt kapcsolatos és most látjuk ezeknek a megerősítéseknek a hatását, és hasonló helyzet a jövőben nem lesz, legalábbis ezt reméljük. De jelenleg voltak olyan peres eljárások, kereseteket nyújtottak be, már idén volt három ítélet, és várunk egy másik kereset esetében is, az elkövetkezendő hónapokban lesz meg az ítélet, de csak ezek azok a keresetek, amelyekre az észszerű határidőt nem tudta tartani a bíróság. Természetesen vannak más ügyek is, amelyek esetleg a később kerülnek majd a bíróság elé, de jelenleg csak még egy olyan ügy van, ahol esetleg majd vissza kell jönnünk öde, hogy egy további átutalást kérjünk. Elnök, azért ez mégiscsak egy komoly igazi problémát jelent. A bíróságnak nincsen kellő eszköze, vagy alábecsültük a hogy milyen eszközökkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az ítéleteket az előírt határidőkön belül hozza meg. Ez egy olyan kérdés, amivel kapcsolatban kellene, hogy kapjunk egy nagyon egyértelmű nyilatkozatot, Gressle asszony. Többször már a bírósággal vitába szálltunk ebben a kérdésben igyekeztünk a kielégítő tevékenység fogalmát meghatározni, és ebből egy költségvetési sort kialakítani, de ez nem sikerült. Úgy gondolom, hogy súlyos helyzet az, hogyha az EU szervek nem képesek időben a munkájukkal végezni. Meg kell tehát nézni, hogyan lehet a munkát másként szerv, megszervezni. Minnyájunkra idő és személyzeti kihívások nehezkednek. Nem értem, hogy a bíróság hogy nem volt képes megoldani ezt a feladatot, Éppen ezért tudni kell, hogy ez egy konkrét kamara volt-e, hol nem állt rendelkezésre elegendő bíró, hiszen más ítéletek tekintetében megszületett az ítélet időben. Azt gondolom tehát, hogy helyes volna, hogyha az Európai Bíróság világosan elmondaná, hol rejlik a probléma. thank you. Uh, köszönöm, szépen. köszönöm szépen. Egyetértek a Gressle asszony által felvetett problémával. És a jelenleg rendelkezésemre álló tudás alapján azt mondhatom, hogy nem hiszem, hogy a bíróság uh, anyagi vagy pénzügyi források hiány volna. Hanem meg lehet, hogy a saját munkájukat nem tudják kellőképpen megszervezni. Az ú, a jó hír ugyanakkor az, hogy a, bí, a tagállamok nagyon lassan nevezik ki az új bírákat, éppen ezért tehát amíg meg, ki nem nevezett bírák előirányzott fizetését megtakaríthatják. És így hatékonyabban járhatnak el. Én azonban egy olyan Európát képzelek el, ahol nem kell a költségvetési sorok között átcsoportosítgatni, hanem ha valaki hibázott, akkor annak fizetni kell a, esetleg a kárt szenvedett német vagy spanyol vállalkozásoknak is. Elnök, de van egy másik költségvetési aspektus is. Amikor a bíróság egy eh, határozatot vagy egy ítéletet hoz, és egy eh, vállalatra eh, kiró egy büntetést, a, az adott összbevétel a költségvetésbe megy, és a tagállamnak a zsebébe. Amikor a bíróságot eh, elítélik, mert eh, nem tudta időben meghozni az ítéletét, az úgynevezett észszerű határidő belül, akkor az uniós eh, költségvetés fizet. Nem lehet egy olyan elvet megvalósítani, hogy amikor a büntetéseknek az eredménye a tagállamok hoz jut, és eh, büntetést eh, van, akkor ezeket a szankciókat levonjuk azokból az összegekből, amelyeket a vállalatokra hárulnak, és ne, ne, nem az Európai Uniós költségvetésből finanszíroznak. Lehetne egy ilyen elvet megvalósítani? Monsieur le rapporteur général. Eh, jelentéstevő úr. Most az aktuális évről, vagy az előző évről van szó? Őszintén ez nem igazságos, mert többször volt róla szó. Büntetés van, akkor a tagállam zsebébe megy a pénz. Hogyha a bíróság képtelen időben meghozni az ítéletet, és ezért van büntetés, ezt le kellene vonni azokból az összegekből, amiket az Unió beszedett, mint büntetést. Ahogy figyeltem itt a vitát, arra jutottam, hogy éppen megváltoztatandó vagyunk a költségvetési rendtartást, a költségvetés végrehajtására vonatkozó kiinduló jogszabályokat. Nem ma, na azért távol legyen, nem ma. És egyszer már próbáltunk itt áttörést elérni. És bizony-bizony a tagállamok szívesen feljavítják a büntetésekkel a saját költségvetésüket az év végén. A probléma megoldása tehát abban rejelhetne, vagy rejlik esetleg, hogy a másfajta büntetéseket felhasználjuk arra, hogy ezeket az Európai Bíróság költségvetésébe irányozzuk át, így lehetővé téve a bíróság számára, hogy a saját maga által kiszabott bírságokkal gazdálkodjék. Nem vehetjük ezt el az Európai Bíróság költségvetéséből. Nem, ha elvennénk, nem sérülne a bíróság hírneve, vagy megítélése, de a fellépési lehetőségei korlátozódnának. Azonban, hogyha az egyik intézmény nem úgy működik, ahogy szeretnénk, hogy működjön, és akkor ezt az Európai Unió költségvetéséből kellene finanszírozni, hát ez, el, ez abszurd, ez elfogadhatatlan. Ugyanakkor a kívánatos volna, ezt már régóta mondom, hogy a beérkező büntetéseket eh, ne arra használjuk, hogy eh, a nemzeti költségvetésekbe mutatkozó lukakat foldozzák, toldozzák ki velük az év végén. Ezt a vitát majd máskor folytatjuk, mert most már be kell rekeszteni ezt az ülést, méghozzá elég gyorsan. Jelentéstevünk azt mondja, hogy szavazzuk meg ezeket a ö, zárcsoportosításokat, azt mondjam, fenntartja az ellenvéleményét, akkor szavazni fogunk akkor szavazni fogunk, méghozzá elektronikusan, de most látom, hogy nincs itt a szavazókártyám, nem nagy ügy, talán felta- készfeltartással is tudunk szavazni. Depré úr, jó, ki az, aki támogatja ezt a ö, transfert, ö, ellenvélemény, akkor megszavaztuk. Második ö, transfer a régiók bizottságával kapcsolatban. Talán úr. A régiók bizottsága hírhetten ö, teszi mindig hatékonyabban a munkáját. Ezért arra teszünk javaslatot, hogy biztosítsuk a transfert ezzel létrehozva bizonyos posztokat, státusokat, amelyeket mindenki láthat a listájában, vagy felolvasom ezeket, hát gondolom nincs rá szükség. A jó hír tehát az, hogy a javasolt változások nem változtatják meg az engedélyezett státusok számát, ugyanakkor mintegy 400 65 eurós megtakarítást tesznek lehetővé. Erre büszkék lehetünk, és ezért támogatjuk a transfert. Nem feltétlenül kell ö, szavaznunk, mert nincs ellenvélemény, és így akkor a Költségvetési Bizottság hagyta ezeket a módosítási javaslatokat a posztokra vonatkozóan. Most pedig felfüggesztjük a munkát, és 15 órakor folytatjuk ma délután. Elnézést, 14 órakor, bocsánat, igaza van, mondja a elnök úr, felfüggesztettem az ülést.